Buongiorno a tutti. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Chiedo scusa per... Elnézést kérek a késésért. A délutáni trialógus előkészítésén dolgoztam, ez egyébként délután négy órakor kerül megtartásra. Ami pedig a napi rendet illeti, most a hetes napi rendi pontnál tartunk, mégpedig szavazás következik. Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése valamennyi szakasz. A költségvetési módosítók ö, a legutóbbi ülésen kerültek elfogadásra, a mostani pedig most vitatjuk meg, a D'Angelo asszony. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani a titkárságnak a munkáért, a támogatásért, és mindenkinek, aki módosított nyújtott be. Köszönöm szépen. Grazie, onorevole Dancila. Elnök, köszönöm szépen. Britta. Az én szavazókártyám. Az én szavazókártyám nem működik. Uh, proviamo a fare il voto per alzata di mano, va bene? Akkor próbáljuk meg. Kézfeltartással fogunk szavazni. Elfogadható? Egyes paragrafus. Mellette. Kérem, kézfelmutatással szavazzanak. Támogatja. Kezeket szeretnék látni, mondja az elnök. Ellenszavazat. Úgy látom, ezt elutasítottuk. Akkor a hármas bekezdés következik. Ki az, aki támogatja, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes, támogatja, ellenszavazat, tartózkodás, úgy látom, elfogadtuk. Hatos módosító. Ryan Reimers adta be. Ki az, aki támogatja? Ellenszavazat. Elutasítva. Az ötös egy szóbeli módosító, olejnyicsák kollégától, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kilen, illetve a 9-es bekezdés 7-es módosító, Sztója novatta be, elutasítottuk. 8-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 9-es módosító, ki az, akit mellette van, ellenszavazat tartózkodás elfogadtuk. 10-es, Gabriel megkapta be, elfogadtuk. 11-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Na most akkor ezek után a többség elfogadta. Tehát záró szavazás a módosított véleménye az anyagot elfogadtuk, nagyon szépen köszönjük, és Dáncsila asszonynak pedig külön köszönetet mondtunk. A következő napi rendi pontunk. Elnézést kérek, hogy, hogy megzavarom a napi rendet. A jövő tavaszi programokat illetve nem tudom, hogy tudják, eh, hogy az ENSZ a 2014-es évet a családi eh, gazdálkodás évének nevezte ki. Eh, fontos lenne, hogy az Európai Parlament részt vegyen ebben a programban, és szervezzünk egy eseményt, az Európai Parlament, a mezőgazdasági bizottság, a szakbizottsága szervezésében. Nem fordították le angolra? Most már működik? Működik? Akkor újra kezdem az egészet, elnézést kérek. Az ENSZ a 2014-es évet a családi gazdálkodás évének nevezte ki. Nagyon sok eseményt szerveznek majd ezzel a családi gazdálkodással kapcsolatban az egész világon, és azt javaslom, hogy az Európai Parlament kezdeményezze a mezőgazdasági eh, szakbizottság keretében, ennek a témának a megtárgyalását. Épp ezért fontos lenne, hogy a eh, mezőgazdasági szakbizottság szervezest meg, és hogy április előtt, amikor a választások lesznek, eh, szervezett meg, tehát februárban vagy márciusban, a, ebben részt vehetnének a különböző mezőgazdasági szervezetek. Tehát javaslatot kellene tenni, és az elnöknek és a titkárságnak egy levelet küldeni ezzel kapcsolatban. És nyilvánvalóan az egész parlamentnek részt kellene ebben vennie, és fontos lenne, hogy Csiolosz mezőgazdasági biztos is jelen legyen, azért, hogy mutassuk meg, hogy mennyire fontos Európa számára a családi gazdálkodás. Ezért mond, azért mondom most ezt, hogy a, ko a koordinátorok ezzel kapcsolatban elkezdhessék a munkát. Bene, grazie, vicepresidente. Elnök, köszönjük szépen. Jegyeztük, amit elmondott alelnök úr javaslom, hogy a 9-es pontra lépjünk tovább. Ezt előbbre hozzuk a napi rendben. Fontos ez, mert szavaznunk kell a témáról. Úgyhogy várom, és elvárom, hogy minden kollega itt maradjon a teremben. Az átmeneti intézkedéseken túl a 2014 évi rendelkezésről van szó, a bizottság egy jogalkotási javaslatot fogadott el júliusban. Ez átmeneti intézkedéseket, rendelkezéseket tartalmaz a, a vidékfejlesztéssel kapcsolatos anyagról. Ez a derogáció hatáskörét kiterjeszti a tagállamokra a pénzügyi segítségnyújtás kapcsán. Ez azt jelenti, hogy több lehetőséget vetnek igénybe. Tudomásom szerint az anyag tartalma nem vitatott, azonban az ügy menete, az ügyintézés bonyolultabb. Ennek hatályba kell lépnie az idei év vége előtt, az idő már túl rövid a teljes együttdöntési eljáráshoz, csak egy egyszerűsített eljárásra van módunk a, például a, a 46-os szabályt esetleg érvénybe léphetjük. Desz úr a saját jelentéséhez módosítókat nyújtott be. Ez azt jelenteni, hogy eme átmeneti intézkedéseket a másik javaslatra is ki lehetne terjeszteni. Elképzelhető, hogy ezek a módosítók végezetül a bizottsági anyag visszavonásához vezetnek. Úgyhogy kollég, kollégák, azt mondanám, hogy most egyszerűsített eljárással, módosítók nélkül fogadjuk el ezt az anyagot, azért, mert az eljárás maga vitatott. Úgy látom, hogy Desz úr elfogadja ezt, hogyha senki nem kér szót, akkor egyszerűen azt javaslom, hogy tartsuk meg a szavazást. Ki az, aki támogatja a dokumentumot? Ellenszavazat? Köszönöm szépen de szúr. Így tehát a terveink szerint haladhatunk tovább. Nagyon szépen köszönöm a végzett munkát. Nos, kollégák! Most akkor sorra vehetjük a napirend 8-as pontját. Ez egy prezentáció. Az előadó Mauricio Martina, Olaszország agrár, élelmiszeripar és erdészeti politikájáról van szó. A Milánói világkiállításról is szó lesz benne, amelynek címe Bolygónk élelmezése, életre szóló energia, és 2015-ben kerül sorra. Egyébként most mondok köszönetet mindenkinek, akik megjelentek a Milánó 2015 előzetes felveti, felvezetésével kapcsolatos prezentáció alkalmából. Ezek a témák egyébként e, az utóbbi időben egyre nagyobb hangsúlyt kapnak, egyre e, jelentősebbek. Az élelmiszer előállítása és fogyasztása egyre nagyobb kihívást jelent. A bolygó fenntarthatósága rendkívül szorosan kötődik ehhez a témakörhöz. 2007-ben áremelkedés következett be, megvizsgálták az élelmiszerek árát, illetve a környezet bizonytalansági tényezőjét, amelyek visszahatnak az élelmiszerek előállítására. Különösen érzékeny kérdés, kollégák. Az, hogy rendkívül fontos komolyan megvizsgálnunk azt a rendkívül fontos kérdést, amelynek a címe élelmiszer biztonság. Ez a kapnak a kialakításakor is egy rendkívül fontos szempont volt. Úgyhogy engedjék meg, hogy kihasználja az alkalmat, és szívesen üdvözöljem körünkben Mauricio Martina miniszter urat, illetve államtitkár urat. Úgy gondolom, hogy ez a milánói világkiállítás nem csupán Olaszországot, de egész Európát érinti és érdekli. Úgyhogy üdvözlöm egyébként Ardíci urat és Ar- Argóci asszonyt, akik ugyancsak körünkben vannak. Most minden tétovázás nélkül megadom a szót Mauricio Martino úrnak. Tudom, hogy vannak itt más bizottsági, szakbizottsági kollégák is. A prezentáció után majd mód lesz kérdések felvetésére, és a jelenlevők, valamint a koordinátorok is hallathatják a hangokat. Köszönöm szépen, ezzel Martina úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm az elnöknek és a szakbizottság tagjainak, hogy meghívtak. Öröm számomra itt megjelenni, hogy bemutassam azt a munkát, amelyet a 2015-ös Milánói világkiállítással kapcsolatban elvégzett munkánkat. Néhány percben szeretném felvázolni, hogy milyen fontos lesz ez az esemény. Beszélek majd a számokról, az adatokról, eh, amelyek a sikert mutatják, és felhasználom az alkalmat arra is, hogy beszéljek olyan kérdésekről, amely a középpontjában állnak ennek a kiállításnak. Ahogy ezt De elnök úr is mondta. Nos, akkor most röviden szeretnék adatokat közölni. Csak tulajdonképpen pillanatfelvételt mutatok be róluk. 2015. május 1-től október 31-ig lesz ez a kiállítás. Már is 132 ország jelezte részvételi szándékát. A célunk 130 ország volt, tehát ezt már is sikerült elérni, és még további résztvevő országok jelentkezését is várjuk, amikor közelebb lesz a nyitás dátumat, kis országokat is várunk az elkövetkezendő hetekben. 132 ország saját pavilonjában fog kiállítani, és összehasonlításként szeretném elmondani, hogy 40 országnak saját nemzeti pavilonja van. 20 millió látogatót várunk, és a kiállítás területe 1 millió négyzetkilométerrel kicsit följöhet, fölötte van, Milánó mellett, és az, az olasz kormány már is 1,3 milliárd eurót ruházott be. És még 1 milliárd euró hozzájárulást a résztvevő országok fognak fedezni. 300 millió e- eurót pedig a magánbefektetők, beruházók biztosítottak. Hát azt hiszem, hogy ez önmagáért szól ez a dia, ahol láthatjuk a 132 országot, akik már, 132 országot, akik már jelentkeztek. Fontos rámutatni arra, hogy már is nagyon sok ázsiai és afrikai ország is jelentkezett. Mindig azt szoktuk mondani, hogy 97%-a az ázsiai lakosságnak képveselve lesz ezen a 2015-ös Milánói világkirályításon. Azt hiszem, hogy ez nagyon fontos az Európai Unió számára is, elsősorban stratégiai szempontból. Mint ahogy hallottuk, a 2015-ös Milánói világkiállításnak a fő gondolata, és ezt önök nyilvánvalóan jobban értik, mint én, az, hogy megvitassuk a táplálkozásnak az új kérdéseit, és megnézzük az élelmezés és az környezetvédelmi fenntarthatóság kapcsolatát. Szeretnénk felhívni a figyelmet e, európai és nemzetközi szinten is ezekre a kérdésekre. Szeretnék megint csak a számadatokat említeni. 800 millió ember alultáplált, és másfél milliárd elhízott ember van, ami azt jelenti, hogy háromból egy embernek táplálkozási problémája van, és minden alultáplált emberre jut két kórosan elhízott ember. Tehát épp ezért az a célunk, hogy nyilvános vitát folytassunk ezekről a kérdésekről, tehát az élelmiszer előállítás és fogyasztás között, és a környezetvédelmi kapcsolatot is figyelembe vegyük tegyük. Biztos vagyok benne, hogy ez a szakbizottság is gyakran beszél arra, hogy mennyire, mennyire nő az igény az élelmiszer után, és hogy az ellátás eh, elsősorban a mezőgazdasági eh, élelmiszer eh, termékeknek a iránti igény milyen kihívást jelent mindannyiunk számunkra, számára. Tehát tulajdonképpen az élelmiszer áll a középpontjában ez a főszereplő a gazdasági és geopolitikai forgatókönyv közepén. Ezzel a kiállításon is azokat a lényeges kérdéseket szeretnénk megmutatni, amelyek már is a középpontban állnak. Itt az olyanokra gondolok, mint hogy verseny folyik a termőföldért, ez azt jelenti, hogy mind állami alapok és és a deficit országok, deficites országok is szeretnék a hiányok problémáját megoldani. Aztán ugye az árak ingadoznak, és az élelmiszer ellátás tervezése ezért még fontosabb, mert az emberek szemében a kockázatok egyre nagyobbak. Ezen kívül a nemzetközi piacnak a szabályai és azt mutatják, hogy a fordított protekcionizmus időszakát éljük, ahol az élelmiszerexport korlátott, korlátozott, és pedig az exportinfláció által. A milánói kiállítás a mezőgazdaság és a környezet közötti kapcsolatokról is fog beszélni, ugyanis fontos, hogy a fenntarthatóság és a versenynek új szintjeit is megvizsgáljuk, és a mezőgazdasági termékek és a jólét közötti kapcsolatot. Tehát a közvélemény számára is fontos, hogy lássa az élelmiszer és az innováció közötti kapcsolatot, a kutatás, a tudás, az új gondolatoknak az átadása, mind nagyon fontosak, és ezeknek mind az élelmiszer és élelmezés biztonság köréből kell kiindulni. Egy másik fő célkitűzés az, hogy biztosítsuk, hogy az élelmiszer és a, az élelmiszer ellátás mind fontos kérdések legyenek az egész világon, és a világ főszereplői mind részt vegyenek ezeknek a problémáknak a megoldásában, mint például a G20-as országok képviselői is. Meg kell vizsgálni, hogy hogy lehet új globális politikát, szakpolitikákat kialakítani. A 2014-es millenói stratégiai dokumentum négy témát taglal, az élelmezésbiztonság, az élelmiszerbiztonság, az élelmiszer, az egészség és a technológiai vonulatok közötti kiegyensúlyozott kapcsolatot, aztán a fejlesztési modell fenntarthatósága, az élelmiszer, a béke és a tudás. Mindez a négy téma, amelyet szeretnénk megvitatni az Európai Parlamenttel is. Itt most Szeretnénk épp ezért egy etikai kódexet is összeállítani a hulladékokkal kapcsolatban, aztán közösen kell elkötelezni magunkat a spekuláció elleni politikák terén, és tanítanunk kell az embereket a táplálkozásról. E, a 2015-ös világkiállítás egy olyan platformot nyújthat, amely ezeknek a e, nagyon fontos e, eszmecseréknek keretet nyújt. Aztán a milleniumi fejlesztési célokat, amelyeket 2015-re kell elérnünk, segíteni fog abban, hogy elindítsuk ezeket a, a elindítsuk, nem elérjük még, de elindítsuk legalább ezeket a e, témákat. Ez itt a kiállítási terület. Reméljük, hogy a látogatók megfelelő módon lesznek fogadva, és a kiállítás olyan szempontból is nagyon eredeti lesz, hogy tematikus klasztöröket is szervezünk, és ilyen módon más lesz ez a kiállítás, mint az előzőek. Mert nem csak a különböző országoknak a saját pavilonjaiban lesznek kiállítások, hanem négy tematikus klaszter is lesz. És ezeken keresztül próbálnak majd a résztvevő országok kapcsolatot teremteni, attól függően, hogy milyen témák érdeklik őket láthatják itt, hogy kávé, rizs, kakaó, fűszerek, gyümölcs, zöldség, gabonafélék és gumos növények mind olyanok, olyan témák, amelyek bevonhatják a résztvevő országokat. Korábban sosem kértük fel a részvevő országokat, hogy próbáljanak meg együttműködni, ezért lesz különleges a 2015-ös Milánói világkiállítás és reméljük, hogy majd későbbi nemzetközi kiállítások is tudnak erre támaszkodni. Május 33-án az Európai Bizottság egy közleményt fogadott el az Expo-val kapcsolatban, amely az Európai Parlamentnek a részvételét is javasolta. Elsősorban az a fontos, hogy az EU a a kiállításnak a középpontjában lesz, és az Európai Unió a kiválóságot fogja képviselni ezen a kiállításon. Már kineveztünk egy biztost, aki ezzel a e, kiállításnak a vezetője lesz, Jean-Carlo Prati is szorosan együttműködik vele. Végezetül véleményem szerint a Milánói világkiállítás 2015-ben nagyon fontos lesz az EU szakpolitikák szempontjából is. Épp ezért fontos, hogy az EU fontos szerepet játszon ezeken a területeken. Az olasz kormány és a szervezők szoros együttműködésben szeretnének 2015-ig eh, özökkel munkát végezni, azért, hogy a 2015-ös Milánói világkiállítás valóban európai kiállítás is legyen. Az olasz eh, világkiállítás lesz az első igazi európai stílusú kiállítás, ahol Európa megmutathatja, hogy milyen szerepet játszik a nemzetközi színpadon és a nemzetközi programokban. Minden ezt fogja szolgálni, és ezért is szeretném megköszönni az elnöknek és a szakbizottságnak, hogy eljöhettem ide, és örömmel várom önökkel a vitát. Köszönöm szépen! Ez valóban fontos kérdés, már többször beszéltünk róla, és azt hiszem, nagyon fontos lenne, hogy a szakbizottság valóban részt vesz, vegyen ebben a munkában, hiszen az élelmezés, biztonságról is szó van. Épp ezért fontos, hogy sikeres legyen ez a munka. Köszönöm szépen az olasz küldöttségnek a, az előadását, és most jöhetnek a kérdések, megjegyzések, és vannak más szakbizottságból is kollégák. És először is Patricia Tója kap szót, aki az Ipari, Energetikai és Kutatási, tehát az ITRE bizottságnak a tagja. És bárki más, aki még szeretne hozzászólni, tegye azt meg. Salútó. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó napot kívánok mindenkinek! Nagyon sok szeretettel üdvözlöm Mártina urat, aki az olasz kormány képviseletében van itt. Először is megköszönöm De Castro elnök úrnak hogy ilyen lelkesen végzi a munkáját, és minden európai politikát megkísérel belefoglalni a, politi- a szakbizottsági munkába, és hogy ide is meghívta más szakbizottságok képviselőit. Az ITRE nevében néhány kommentát szeretnék fűzni ehhez az előadáshoz, illetve a Fejlesztési Bizottság tagjaként is lenne egy-két megjegyzésem. A Milánói 2015-ös Expo valóban, ahogy hallottuk, különleges és innovatív rendezmény lett, nem csak a megrendezés módja miatt, hanem azért, mert az Európai Unió bevonása eddig csak a résztvevő országokon keresztül történt meg, de most úgy szervezték meg a kiállítást, hogy az Európai Unióhoz tartozó tartozás áll a középpontban, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó ötlet. A 2014-es költségvetésben van egy fejezet, amely az Európai Unió részvételéről szól, de ez a rendezvény, ez, ez nem csak az Európai Unió, illetve az Európai Bizottság részvételét jelenti, hanem a többi Európai Uniós intézmény részvételét is többek között az európai polgárokat képviselő, európai polgárok által megválasztott Európai Parlamentét is. Ezen kívül más országok is képviseltethetik magukat, olyan országok, amelyek kell az Európai Uniós országoknak kapcsolata van, delegációk vagy más mód, módon, delegációkon keresztül vagy más módon. Minden esetre az biztos, hogy az élelmiszer kérdése nagyon szorosan összefügg a globális fejlődés fenntarthatóságához. Az energia egy másik ilyen fontos terület, de az élelmiszer és a víz ellátás egy ilyen fontos terület, és ezen belül is az ezzel kapcsolatos kutatás nagyon fontos. A Horizont 2020-nak három pillére van, az egyik ezek közül a következő milleniumra vonatkozó kihívások kezelése, itt is szerepel nem csak a klímaváltozás, hanem az élelmiszerellátás is. Úgyhogy a Milánói Expónak valóban nagyon fontos témája témát választottak, erre fog majd koncentrálni. A 2020, Horizont 2020-as kutatási programon kívül még az Európai Technológiai Intézetnek is az egyik legfontosabb feladata az élelmiszer ellátás támogatás, és ezek, ezen belül is az élelmiszer ellátás, a szállítás, a hűtés, és minden olyan kérdés, ami az élelmiszerellátással és az ezzel foglalkozó iparral összeköthető. Úgyhogy nagyon fontos, hogy az európai elkötelezettséget pontosan ebben az időszakban kicsit mélyebben meg tudjuk tekinteni. A Fejlesztési Bizottság szintén folyamatosan foglalkozik az élelmiszer kérdésével. Nemrég fogadtunk el a bioüzemanyagokról szóló jelentést, ez is kapcsolódik az élelmiszerhez, és ebből is látszik, hogy a munkánk oroszlán részét az élelmiszer képviseli. Mártina úr megemlítette az élelmiszer és a béke összefüggését. Én ehhez még azt tenném hozzá, hogy ehhez hozzá kell kapcsolni hozzá kell tenni még a föld mértékének csökkenésének témáját is. Ugye erről is szó volt az előadásban, hogy csökkennek a földterületek. Az Európai Unió, és tudjuk, hogy az olasz kormány maga is nagyon aktívan foglalkozik ezzel a témával, és ezzel kapcsolatban szeretnénk, hogyha összeállna egy etikai kódex, amely minimum követelményeket állít föl arra, tekint, arra való tekintettel, hogy az a földterületeket milyen módon, milyen célra lehet adni, venni, átvenni, átadni. Sajnos a multinacionális cégek a jelenlegi jogi helyzetben gyakorlatilag azt csinálnak, amit akarnak, a földterületeket úgy veszik el, ahogy akarják, és ezért lenne fontos, hogy legyen ezzel kapcsolatban egy magatartási kódex. Elnök, köszönöm szépen, elnök asszony. Most akkor a hozzászólók listájáról először Herbert Dorfmannak, majd Andrew kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen mindenkinek. Jó napot kívánok, üdvözlöm a államtitkár urat is. Azt hiszem, hogy a Milánói 2015-ös Expo nagyon érdekes lesz, bemutatása alapján is ezt tudjuk mondani. Egy gyors kérdésem lenne, a maga, magának a kiállításnak a megrendezésével párhuzamosan lesz egy sor konferencia és vita is még különböző témákban. Relevánsak ezek a mi mezőgazdasági bizottságunk számára is és az Európai Bizottság számára is. Lesz-e a parlamenttel e, folytatott bármilyen együttműködés, a mi szakbizottságunkkal folytatott bármilyen együttműködés ezeknek a rendezvényeknek a megszerzés, megszervezésén mm, során, hiszen javasolhatnánk olyan témákat, amelyeket a Milánói e, Expo, illetve a rendezvények e, fölvethetnének. Esetleg részt vehetnénk a programok kidolgozásában is. Nem tudom, hogy jelenleg van az Európai Parlamenttel ilyesfajta együttműködés. McGuinness. Andrew. Andrew, megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném megköszönni Martina úrnak ezt a nagyon jó előadást, és mivel olyan sok témáról beszélt, projektről beszélt, amely jó benyomást tett ránk. Ugyanakkor több problémát is felvetett. Mi is ismerjük ezeket a kérdéseket, hiszen vitatkozunk róluk, és úgy látjuk, hogy a Milánói világkiállítás témái közé is tartoznak. Beszéltünk a termelés reformjáról, a megváltoztatásáról, és ön is utalt erre, és pedig arról van szó, hogy hogy lehet másként fogyasztani. Nem lehet a véletlenre hagyni ennek a problémának a megoldását. Épp ezért a marketing szempontjából mindenkit érzékenyé kell tenni a világ élelmezési problémáira. Ez egy olyan kihívás, amelyre a szakbizottságon belül is foglalkozni kell. Minden projekt szorosan kapcsolódik ehhez a kérdésekhez, és épp ezért globálisan kell ezeket a kérdéseket tekinteni. E, ez nem csak rövid távon, hanem közép és hosszú távon is nagyon fontos kérdés, e, és épp ezért nekünk foglalkozni kell velünk. Tehát épp ezért e, Martina úr is felhívta erre a figyelmet, hogy a szakbizottságon belül nekünk is koncentrálni kell ezekre a kérdésekre. Erik, adesso... Elnök, köszönöm Erik meg Genis, tessék megadom a szót. Elnök úr, köszönöm, és köszönöm a kiváló prezentációt is. Annyi, annyi témát fognak itt felkarolni a rendezvényen. Úgyhogy nagyon nehéz lesz majd következtetéseket levonni, rendkívül bonyolult a téma, de egyébként gratulálok a javasolt struktúrához. A gazdálkodáson túl az egyik kulcskérdés, amiről itt beszélünk, azt nevezetesen a családi gazdálkodás kérdése. Én úgy érzem, hogy ez kulcskérdés, és mindenképpen itt is beszélnünk kellene róla. Az árak volatilitásával kapcsolatban már megemlítettük a témát, ugye úgy hangzott, hogy piacok stabilitása a családi gazdálkodók a kereset, kereseteknek az alsó kategóriájába tartoznak, további ö, megbeszélést érdemelne a téma. Nem csupán ö, azról a pénzről van szó, amit a farmerok kapnak, hanem arról, amit, ö, amit tulajdonképpen a különféle támogatások formájában készhez vesznek. Itt is és más szakbizottságokban is szóba került ez a téma, persze valódi megoldást sehol nem találtunk, nem, nem is könnyű a megoldás. Európában mindenképpen beszélnünk kell a földhasználat kérdéséről, de Írországban például ö, védik a földet, az alkotmány védi a földhöz való jogot, ez nagyon érzékeny kérdés. Ö, a, aki azt mondja, hogy a mezőgazdaság szempontjából valami jó, az lehet, hogy a környezetvédelem szempontjából nem. Szerintem e, itt most e, valahogy szabadjára kéne engedni a konfliktusokat, hát ha ettől összejönnek e, az emberek, megtalálják a közös hangot e, gyakran elgondolkodtam ezen, hogy ha csökkentjük a hulladékot, akkor ennek milyen hatása lesz a gazdálkodás áraira lehet, hogy ez negatív hatású lesz fenntarthatóság szempontjából, és fontos, hogy ne menjen kárba, ne pocsékoljuk el az élelmiszert. Az élelmiszerpocsékolás Európában nagyon ö, súlyos, és ne feledkezzünk meg azokról sem, akik úgynevezett alultápláltak. Remélem, hogy ebben az ügyben is születne, születhetne megoldás. Erről többet szeretnék hallani. Aztán saját véleményemet mondom, jártam országokban, ahol nem annyira fejlett a mezőgazdaság, a fej, fejlődő országokban. Úgy tűnik egyébként, hogy, hogy náluk jobban kellene használni a földet, lehetővé kellene tenni, hogy fenntartható módon fejleszék a mezőgazdaságot. Ez az expo, amiről szó van, talán erre is odafigyelhetne, de szót lehetne ejteni a mezőgazdaságban dolgozó asszonyokról, nőkről is. E, köszönöm szépen a prezentációt, e, szinte beleszédül az ember feje, remélem, hogy minél több ország majd részt fog venni a rendezvények Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Halelnök úr, Szekierszki úr, Miniszter úr, az biztos, hogy a víz kérdése szóba kerül majd. Szeretném azonban hangsúlyozni ennek a fontosságát. Tehát különösen a következő években a víz kérdése lesz a legfontosabb ügy, meghatározó kérdés lesz ez a fejlődés szempontjából. Ugye minél eh, jobban eh, foglalkozunk az energiával, annál inkább nyilvánvaló, hogy az energiakérdést hatékonyabban tudjuk majd megoldani, mint a víz problémáját. Különösen igaz ez a fejlődő országokra, illetve Európán belül is vannak ilyen országok. A víz nagyon fontos, megfelelő helyen kell szerepelnie az Expon. Elnök, köszönöm a hozzászólást. Köszönöm Szekierszki úr. Úgy látom, hogy többen nem kértek szót. Most azonban Pancéri úrnak adom meg a szót, ő is vendégünk a mai reggeli ülésen. A Magreb delegációnak az egyik képviselője. Köszönöm. Egy kicsit E, nehéz meghatározni, hogy mi a legmegfelelőbb e, külügyi politika, de a Magreb szempontjából az, ami e, Milánóban készül 2015-re, az egyértelműen releváns és nagyon fontos. Élelmiszeripar, az egész iparág, élelmiszerbiztonság és hasonló dolgok, az egész Európa számára rendkívül fontosak. Szerintem maga az expo témája, az élelmiszerbiztonsága, az élelmiszer fenntarthatósága, ezek húsba vágó kérdések, létfontosságú, nagyon fontos témák. Most hallottuk, hogy mennyire fontos a víz kérdése, és hát ez bizony rendkívül módon kötődik a, az élelmiszer témához. Ezen a bolygón számos olyan régió van, ahol eh, geostratégiák és politikai kérdések alapját jelenti a víz. Tehát itt bejön a képbe a nemzetközi politika, illetve ne feledkezzünk meg arról, hogy ez bizony az embereket mozgásra sarkalja, migráció, netántán, akár polgárháború is lehet ezeknek a, a, a nagy népvándorlásoknak az egyik eredménye. Pontosan ezen oknál fogva a magam részéről úgy gondolom, hogy a termelés, a kutatás és a jövő kérdései mellett ez az agri eh, és élelmiszeripari eh, ágazat. Emellett eh, rendkívül fontos megvizsgálni a külügyi implikációkat is. Legyen ezeknek is helye a 2015-ös Milánói rendezvényen. És persze, nem tudom, talán ö, napirendre tűzhetnénk a kiotói protokollt, a kiotói jegyzőkönyvet, vagy Beszélnénk arról itt Milánóban majd, hogy mi lesz a folytatás, hogyan tovább. Ezeket meg lehetne vitatni a kiállításon résztvevő országok képviselőivel. Számunkra nagyon hasznos lenne ez, hiszen bonyolult kérdésekről van szó. És ez mondhatjuk, hogy az egész bolygóra kiterjed. Elnök, Köszönöm, Antonio, köszönöm az összes felszólalónak. Valóban kemény munka vár valamennyiunkra, valamennyiünkre, hogy a lehető legtöbbet hozzuk ki ebből a lehetőségből, de biztos vagyok benne, hogy a magunk részéről nagyon nagy számú részvétel lesz. Nos, akkor visszaadom Martina úrnak a szót, reflektáljon az elhangzottakra, és e, az ő szavai után térünk vissza napirendhez. Martina, köszönöm a lehetőséget, köszönöm elnök úr, köszönöm mindenkinek, aki részt vett a felszólalásokban, a vitában. E, lejegyeztem az elhangzott észrevételeket. Úgy érzem, hogy ezek nagyon pozitív dolgok, nagyon jó gondolatok hangzottak el, és amikor e, majd a a tényleges cselekvéseket tervezzük meg a Milánói Expo kapcsán, én úgy gondolom, hogy ez a szakbizottság kulcs szerepet tölthet majd be. Úgyhogy valóban nagyon fontos biztosítani azt, hogy az Európai Unió szorosan vegyen részt, és aktívan működjön közre a a Milánói Expo megelőző időszakban. A maguk részéről szeretnénk önöket bevonni minden aktivitásba, ami folyamatban van. Én persze csak érintettem a dolgot, de, de kulcsfontosságú például a jövedelem kérdése. Ugyanilyen kulcsfontosságú a víz kérdése valóban szeretnénk a Milánói 2015-ös Expon ezt a problémát is eh, napirendre tűzni. Lesznek események, rendezvények. A célunk az, hogy ezek révén a nevezett területeken kézzelfogható eredményeket produkáljunk. Eh, mostantól 2015. május 1 eh, az EU intézményeiben mindenhol maximálisan mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a legtöbbet kihozzuk a Milánói Expo-ból. Ez világméretű a hatását tekintve, egyébként pedig Európa szívében lesz a helyszín. Úgy gondolom, hogy ez alkalom Európa számára, hogy, hogy még jobban megerősítse nemzetközi jelenlétét. A külkapcsolataink szempontjából is jó lesz a 2015. Ezt a rendezvényt egyébként úgy tekintjük, hogy csupán része egy alapvetően fontosabb európai méretű eseménynek. Ez tulajdonképpen nem korlátozható a házigazda országra. Ahogy megy az idő, egyre jobban be kell látnunk, hogy ez az egész kiállítás, ez az expo, ez egy egy teljes Európára kiterjedő rendezvény lesz. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm szépen, Martina úr. És köszönöm az olasz kormánydelegáció részvételét. Egy rövid, néhány perces szünet következik, utána a tízes napi rendi ponttal folytatjuk, a regionális minőségi márkaépítés lesz a témánk. Jaj. Bene, colleghi, riprendiamo i lavori. Kezdjük akkor a munkást, kezdes kollégák. Gyerünk a taposómalomba. Tízes napi rendi pont. Regionális minőségi márkaépítés a vidéki gazdaságokban megvalósítandó helyes gyakorlat kialakítása felé. Ez egy saját kezdeményezésű jelentés, Erik Andrió kolléga eh, gondoskodott róla. Mint láthatják, ebben a jelentésben az integrált területi fejlesztésről van szó, amelyben sok ágazat és szereplő is szerepel egy régióban, és a regionális minőségi márkák nagyon fontos szerepet játszhatnak ebben. Erik, öné a szó, és aztán hozzászólásokat is hallhatunk. Köszönöm szépen, elnök úr! Ez a jelentés nem elsősorban mezőgazdasági kérdésekkel foglalkozik, de a vidékfejlesztéssel szélesebb értelemben foglalkozik. Hogyha megvizsgáljuk a gazdasági átalakulást és a sokféleséget az Európai Unión belül, akkor láthatjuk, hogy miért beszélek ebben a jelentésben arról, hogy egy új fejlesztési modellre van szükség az összes vidéki területre. Azt hiszem, hogy ezeknek a megőrzésé nagyon fontos, és ezt jobban kell szervezni, és ez több esélyt biztosít akkor ahhoz, hogy a globalizációt jobban kihasználjuk, és a társadalom jobban felhasználása ezeket. Talán eh, a jelentés címe a, a márka kétértelmű kifejezés, mert bizonyos eh, személyek úgy tekinthetik, mintha ez a minőségi jelzéssel szemben állna. De a mar, márka, ez a eh, területi ö, ö, márka, regionális minőségi márka, ez tulajdonképpen egy ernyőjelzés, amely nem csak a termelés területén, hanem a szolgáltatás területén is nagyon fontos. Minden olyan ágazat, amely lehetővé teszi a vidéki életet, ide tartozunk. Tehát ez a márka minden szereplőt bevez, belevisz ebbe, mind állami, mind magán szereplőt, azért, hogy egy globális mindenkit belevonó fejlesztést lehessen. Nyilvánvalóan a meglévő márkákat ez nem veszélyezteti, és nem is helyettesíti, sem versenyben nem áll velük, hanem szinergiát alkot velük, és kiegészíti mindezeket a közös cél érdekében. Tulajdonképpen a kihívás az, hogy egy ágazati fejlesztési megközelítésből kilépjünk, amely egy ágazatokon belüli partneri kapcsolatokat, ágazatok közötti partneri kapcsolatot hoz létre. A mezőgazdasági tevékenyünk és a tevékenység és a regionális túlélés szempontjából nagyon fontos, hogy ennek a tevékenységnek a környezetét az új lakosság szögény, indi igényeinek megfelelően alakítsuk ki. Ugyanis vannak olyan példák arra, amelyek azt mutatják, hogy vannak olyan fejlesztési modellek, mint például Franciaország déli részén, vagy Spanyolországban, vagy Olaszországban, amelyek mind ilyen példákat adnak. Én Franciaország déli részét jobban ismerem, hiszen a 90-es években részt vettem egy kezdeményezésben, amelynek során összegyűjtöttük egy területnek a szerepléjét, ez három francia megyét jelentett, és az őket összefogó téma az egy történelmi és örökségi téma volt. És most ma e körül a területi márka körül szerveződnek ezek. A bor, a tej, a marhahús, a sertéshúj, a gyümölcsök, a sajt, a zöldségek, stb. Tehát minden olyan tevékenység, amely jellemzi ezt a területet a kereskedelmi kamarákban vannak képviselői mindezeknek a márkáknak, és együttműködnek. Épp ezért fontos egy karta, amely ennek a szövetségnek az alapját jelenti, és a különböző termelői vállalatok fognának össze, akik bevonják az összes szereplőt. Ez nem csak hozzáadott értéket ad, amely nem csak gazdasági lehetőséget biztosít, hanem lehetővé teszi, hogy a különböző szereplők egymástól függjenek és szolidarisák legyenek egymással, tehát a, a termelő, a szállítóval, stb. Tehát ez minden irányban működne, és a, átfogná az egész területet. Hogyha példát akarnak arra adni, ez olyan, mint egy szövőszék, ahol az idő során ezek a különböző szálak összefonódnak. Le, ezek a szálak lehetnek építmények, lehetnek különböző üzletek, hentes, sajtos, stb. És mindezeknek a szövőszálaknak ugye egymástól kell függeni, illetve hát inkább szinergiát alakítanak, és ez a szinergia fogja hozzáadott értéket adni. Például a disznóhús, eh, amely eh, eh, már védett volt, az a válságot is túlélte, mert a fogyasztók ehhez a termékhez hozzákapcsolták a jó minőséget, a saját, saját történelmük maguk, tehát magukévá tették a saját történelmüket, és épp ezért ezt a márkát keresték. Tehát ilyenek azok az új fejlesztési modellek. És a vidéki fejlesztésnek már is megvannak az eszközei, amely a minőséget szolgálja. Itt elsősorban a leader kezdeményezés nagyon fontos. Mint ahogy tudják, ezt a kezdeményezést minden területen létre lehet hozni, mind vidéki, mind városi területekre. Több alapot is fel lehet erre használni a projektek finanszírozására ugyanazon a területen. Ezen kívül tematikus programokat is be lehet venni a, a, a, az EMVA tematikus programjaiba. De én úgy látom, hogy a globalizáció keretében fontos, hogy egy terület európai regionális minőségi márkát is elfogadtassunk azért, hogy felnyithassuk a különböző javaknak a piacát, megnyithassuk. E, arról van szó, hogy elismerjük, e, e, elismerjünk egy fenntartható globális fejlé, e, regionális fejlesztés, amely figyelembe veszi annak az ágazatnak a jellegzetességeit és annak a vidéknek a jellegzetességeit. A fejlesztésnek figyelembe kell venni a mezőgazdasági vonulatot is, és ezért fontos, hogy a bizottság ezt a javaslatot is figyelembe vegye. Köszönöm szépen. Grazie, Erik. E Köszönöm, Erik. Jó, akkor tovább lépünk. Torfman úr az első hozzászóló. Igen, úgy gondolom, hogy a líderen belül, ahogy a jelentéstevő is megemlítette, vannak jó együttműködési lehetőségek, nagyon érdekes modelleket kell, lehet majd az elközelvetkezendő időszakba kifejleszteni, és így az együttműködések, a, együttműködést a kül, különböző ágazatok között, a mezőgazdaság és a különböző ágazatok között fejleszteni lehet a kap reformján belül, a második pilléren belül, ugyanakkor ez nem biztos, hogy meg valósítható, és nagyon szkeptikus vagyok az új regionális, pia, regionál, regionális megjelölés bevezetését illetően. Úgy gondolom, hogy egy olyan megjelölési rendszer, amely több lábon áll, ez már megvan Európában, megvannak a védett földrajzi elnevezések, az eredet megjelölések, hegyi mm, eredetű termékek, és a bizottság igen sokat fáradozott azon, hogy a különböző olyan márkákat, olyan regionális márkajelzéseket, amelyek nem illeszkednek benne, bele ebbe a minőségi rendszerbe, azokat ö, megszüntesse. Néhány hónappal ezelőtt, hát lehet, hogy már egy éve is megvan, amikor ezek, pontosan ezekről a megjelölésekről, márkajelzésekről volt szó itt a szakbizottságban, akkor láttuk, hogy az európai fogyasztó már a jelenlegi jelenleg létező megjelöléseket is mennyire kevesen, kevéssé ismeri, és mennyire össze van miattuk zavarodva. Most, hogyha ezekhez képest még több regionális márka jelzést próbálunk kifejezni, kifejleszteni, akkor ö, valóban még nagyobb lesz a zavar, és ugye azon kívül, hogy honnan származik a termék, akkor még azt is felírjuk, hogy ez miféle minőségű, jelzés vagy, vagy milyen regionális minőséget képvisel. Én azt hiszem, hogy ez csak tovább fogja fokozni a zavarodottságot. A második pillér keretében már is van, ma is lehetőség arra, hogy regionális márkajelzéseket vezessünk ugyanakkor be. Úgyhogy őszintén szólva, én nem gondolom úgy, hogy ezt a az eredet megjelölési rendszert, amely most létezik Európában, meg kellene változtatnunk. Én úgy gondolom, hogy ez nem válna a fogyasztó javára, nem fogja ez javítani a fogyasztók piacról való áttekintését, már megvannak a jelenlegi nagyon jó megjelöléseink. Én úgy gondolom, hogy ezek ellen most konkurenciát fejlesztenénk ki, hogyha a regionális márkajelzéseket is kifejlesztenénk, és akkor a jelen létező európai megjelöléseket gyengítenénk úgyhogy úgy gondolom, hogy ez csak gyengítené a ma nagyon sikeresen működő megjelöléseket, eredetvédelmi földrajzi megjelöléseket, és ezeket nem kellene meg, megkérdőjeleznünk, mert ez az európai mezőgazdaság számára sem lenne üdvöző, üdvözlendő. Köszönöm, Kassia kolléga kapja meg a szót. El kell mondanom, hogy Dorfman kollégámmal egyetértek, Andrew úr. Azt mondta, hogy ebben a saját kezdeményezésű jelentésben semmiképpen nem akarja kiszorítani az már meglévő földrajzi eredet megjelöléseket és a meglévő márkajelzéseket, viszont jelentésében az is szerepel, hogy a bizottságnak meg kellene fontolnia egy regionális márkajelzés bevezetését, amely garantálná a jó regionális igazgatást és együttműködést. De hát a, a védett eredet megjelölés, illetve a földrajzi eredet megjelölés pont ezt a célt szolgálja. Úgyhogy en, erre a célra már megvannak a lehető legjobb eszközök, amelyek garantálják az élelmiszerek minőségét. Ezek pontosan minőségi márkajelzések, és ezek nagyon jól működnek. Mi ilyen módon népszerűsítjük Európán belül és Európán kívül is jelenleg az élelmiszereinket. Úgy gondolom, hogy nincs annak sok értelme, hogy, a, hogy külön regionális minőségi márkákat fejleszünk ki, hanem ezeket be kell dolgozni a már meglévő rendszerekbe. Meg kell védenünk azt, ami jól működik, ami pedig nem működik jól, azt, attól meg kell szabadulnunk. Nem kell ehhez, ezekhez a meglevő rendszerekhez még további rétegeket hozzáadni. Ön azt mondta, hogy ez nem fog zavart kelteni, én úgy gondolom, hogy igenis zavart fog majd kelteni. A szakbizottságunkban a minőségről szóló jogalkotási csomag vitája során pontosan arról volt szó, hogy túl burjánzik az erről, erről szóló törvények száma, és, és, és ez megzavarja a fogyasztók tisztánlátását. Nem kellene tehát a már működő eszközökhöz további eszközöket hozzáadni. Egyébként is léteznek már regionális megjelölések, és hogyha ez az egész csak arról szól, hogy a termék pontos származását szeretnénk megjelölni, hát akkor egyszerűen rá kell írni, hogy az Azori-szigetekről, vagy Rioháról, vagy milyen termé- területről származik ez a termék. Erre már is megvan a lehetőség a jelenlegi rendszer keretén belül. és hogyha ezekhez még további jellemzőket szeretnénk adni, azt is meg tudjuk oldani. De hogyha még ennél is tovább akarunk menni, az már a regionális fejlesztési területre tereli a dolgot, és az nem biztos, hogy a mi asztalunk. Úgy gondolom, hogy ennek a jelentésnek arra kell koncentrálnia, hogy szigorúbban követeljük meg a jelenlegi eszközök használatát, de ne kreáljunk újakat. Köszönöm szépen, Petra, a asszony következő. Csinálom. Mondanom. Azt kell mondanom, hogy én igen lelkesen támogatom az együttműködést és úgy gondolom, hogy a területi együttműködés ahhoz vezet, hogy a, pénzeszközöket racionálisan használják fel, hogy a közös forrásokat megerőstik és hogy sokkal hatékonyabban tudjuk végezni a munkánkat. De ami a konkrét, jelenlegi konkrét témát illeti, őszintén szólva, nekem is kétségeim vannak afelől, hogy ez az integrált megközelítés, ez az ágazatokon átnyúló megközelítés lenne a legjobb módszer. A jelentéstevő úgy tűnik, hogy tényleg tisztában van ezzel a problémával, és az előttem szólók is megemlítették. Én most hozzájuk csatlakoznék. A jelentéstevő is tudja, hogy vannak itt konfliktus ugye lehetőségek, hogy lehet, hogy felmerül annak a problémája, hogy a különböző területek területeket összekeverjük. Egyszerűen nem meggyőző számomra a jelentés érvelése. Minőségről beszél jelentéstevő kolléga, a mezőgazdasági termékek minőségéről. És én úgy gondolom, hogy az ágazati megközelítés az az egyetlen megközelítés, amely valódi ö, eredményekhez tud vezetni a mezőgazdasági termékek területén. Csak ennek a megközelítésnek a révén tud a fogyasztó megbízható információkhoz jutni. Ö, nagyon ö, túlmennénk ennek a javaslatnak az értelmében a szükségeseken és nem tudná garantálni ez a e, megjelölés az élelmiszerek minőségét és csak károsítaná azokat a e, termékeket amelyek kiválóak és mind, mindez csak megzavarná a fogyasztók fejét, és azok a kiváló termékek összekeverednének a fogyasztók szemében azokat, azokkal a termékekkel, amelyek ugyan, talán ugyanabból a régióból származnak, de nem rendelkeznek ugyanazokkal a kiváló tulajdonságokkal. Tehát az lenne a fontos, hogy ha az adott minőséget mindenképpen támogatnánk. Tehát meg kell kérdeznünk, hogy ezek a minőségjelzések mit tudnak egyáltalán hozzáadni a jelenlegi helyzethez. Én úgy gondolom, hogy lehet, hogy igazságtalan és egyenesen demotiváló hatással lennének a termelőkre is és fogyasztókra is. Már is azt látjuk, hogy rengeteg olyan minőségi jelzés van, amely már is megzavarja a fogyasztókat, hogyha ezekhez még továbbiakat szeretnénk hozzátenni, akkor a jelenleg létező jól működő márkajelzéseket fogjuk gyengíteni, úgyhogy az egész filozófiája ennek a minőség megjelölésnek abban kell, hogy álljon, hogy minél kevesebb legyen. Hogyha szaporítjuk a minőségjelzések számát, akkor a jelenleg létezőket gyengítjük meg ezáltal. Szerintem nem nagyon tudunk ezzel a megközelítéssel eredményre jutni, nem tudunk semmit nyerni ezzel, és úgy gondolom, hogy a jelentéstevő is tisztában van ezzel a problémával. Én szeretném megkérni, hogy a megjegyzéseinket gondolja át alaposan, hiszen közös a célunk, az a célunk, hogy a kiválóságot az európai termékeken belül hangsúlyozzuk, és hát a közös stratégiánkat a közös csel cselekvés során kell elérnünk. Köszönöm, elnök úr. Először is Köszönetet mondok a jelentéstevőnek a munkáért. Köszönjük a lehetőséget, hogy mindannyian meghallgattuk ezt az egészet. Valamennyien támogatjuk ezt a gondolatot. Szükség van integrált programok kidolgozására, közös fellépésre van szükség, ezek egyaránt közgazdasági, illetve szociális szempontból is fontosak. valóban ez a gazdálkodási tevékenység egészére kiterjed. Tehát támogatok mindent, amit ennek a programnak a keretén belül ki lehet dolgozni, illetve ami vonzóvá teheti a, a termékeket. És ahogy a jelen, jelentés is mondja, integrálni kell különféle dolgokat, például a turizmust, a családi gazdálkodás támogatását, és így tovább, és így tovább. Én azonban ö, ugyan azt a fenntartást mondom, amit a kollégám mondott a vidéki márkaépítés kapcsán. Tulajdonképpen e, kísérletezést folytatunk a minőségi rendszerekkel itt Európán belül. Az összes ebben a témában elhangzott vita alapján meg lehet állapítani, hogy melyek a főbb aggályok. Ezek közül az egyik, ami számomra fontos, az a különféle e, felépült márkáknak a vad Ennek a végeleménye az lehet, hogy megzavarják a fogyasztót. Tehát az új ö, e, európai minőségi rendszerekkel foglalkozó irányelv véglegesítése előtt meg kell beszélnünk ezt a témát az európai érintett felekkel, szervezetekkel és az európai szakpolitika szempontjából még az is fontos, hogy a fogyasztónak megfelelő információt tegyünk a szem elé, Eh, hogy pontosan tisztában legyen azzal, hogy mit is jelent a védett földrajzi eredet, meg eredet megjelölés és egyebek. Eh, vannak ugyanakkor más rendszerek, amelyek kevésbé szigorúak, mint ezek a bizonyos eh, regionális minőségi márkákra vonatkozó rendszerek. Különféle országokban voltak találkozóink, üléseink, és persze tudjuk valamennyien, hogy a regionális minőségi márkák léteznek. Hát egész egyszerűen burjánzásnak indultak különféle területeken. Vannak minőségi termékre utaló címkék, de ezek azonban nem igazán kapcsolódnak ahhoz a tényhez, hogy bizonyos minőségbiztosítási rendszereket ténylegesen tiszteletbe is tartanak. Tehát ennek a végeredménye az, hogy a védett földrajzi eredet megjelölések és hasonlók tulajdonképpen meggyengülnek. Az ilyen úgynevezett minőségi címkézésnél a fogyasztónak fenntartásai támadnak, tehát lehet, hogy visszájára fordul egy kicsit az egész. mindenképpen várjuk már a fejlődést célzó integrált együttes fellépést. De azért mindenképpen oda kell figyelnünk, hogy ezek az új kialakítandó rendszerek eleget tesznek a már meglevő pozitív sztenderdeknek és előírásoknak a fogyasztónak pedig Tisztába kell lenni azzal, hogy egy adott program része valamely minőségbiztosítási rendszernek. Hát kíváncsian várom, hogy mi lesz ennek a jelentésnek a végső sorsa, de egyértelműen támogatom azokat a gazdálkodókat, akik már beletartoznak a védett földrajzi eredet, meg az eredet megjelölés rendszereibe. Csak azon ki, vagyok, arra vagyok kíváncsi, hogy hogy lehet mind ezt az egészet összefésülni a vidékfejlesztés egyéb stratégiáival, elnök. Köszönöm. Egnyú utána Johansson. Elnök úr, köszönöm szépen. Ez a regionális minőségi márkaépítés tulajdonképpen egy aknamező. Három példával szeretnék szolgálni ez nagyon megzavarhatja az emberek gondolatait. Ugye van egy generikus recept. Például a cheddar sajtra utalnék, meg csesír sajtra. Csesír az egy, egy megye, cheddar is az, de ez a két sajt tulajdonképpen sajtkészítési receptúrát tartalmaz. Nem ott kell csinálni a sajtot, attól nem lesz jobb, hogy cheddárba csinálják. a Stilton sajt, vagy a mulberry pálynak nevezett angol étel. Ezeknek egyfajta, hogy úgy mondjam, kulturális öröksége van, de ahhoz, hogy te előállítsák őket, ahhoz az Európai Uniónak a jóváhagyását kell kikérni. A többi államnak, tagállamnak nem biztos, hogy joga lesz felhasználni ezeket a receptúrákat. Hát szerintem ez így nem jól van. A, ugyanakkor viszont a földrajzi terület az kulcsfontosságú. Például burgonya. A fekete földben fekete héjú burgonya terem. Teljesen mindegy, hogy milyen burgonya fajtáról beszélünk, sorolhatnám a neveket, hogyha fekete földbe vetik, fekete lesz a héja. Végezetül a a Velszi nyuszinak ismert termékre utalok, semmi köze nincs a nyulakhoz. Ez egy helyi termék, ez azt jelenti, hogy az érintett tagállam sajátja, ne szóljanak bele, hogy hogy csinálják, hogy nem csinálják. Köszönöm szépen, Johansson kolléga először. Köszönöm szépen a jelentéshez adott megjegyzéseket. Először is azt mondanám el, kiváló az, hogy itt a jelentésen belül megpróbálunk egy horizontális együttműködést tető alá hozni. Azokon a ritka, ritkán lakott területeken, ahol tulajdonképpen nagyon nagy veszteségeket látunk, hogyha csak az ágazati megközelítést alkalmazzuk. Úgyhogy ennek a, ennek a megközelítésnek igazából helyet adnék, én ezt helyeslem. És ez a parlament munkája során is igen jó megközelítés. Viszont, amikor a regionális minőségi márkajelzést említjük, hát akkor én is arra gondolok, hogy ezt meg lehetne kérdőjelezni. Ezt majd módosító indítványok formájában kell beadnunk, és át kell gondolnunk, amikor a későbbiekben a, az árnyéki jelentéstevőkkel és a koordinátorokkal tovább dolgozunk ezen a témán. Több más hozzászólóhoz hasonlóan én is el kell, hogy mondjam, hogy a regionális minőségi márkajelzés. Nem is tudom, talán a hetes pontban eh, látjuk azt, hogy a bizottságnak kell majd jóváhagyni ezeket a minőségi márkajelzéseket. És ezek majd hozzá csatlakoznak a már jelenleg létező többi földrajzi eredet megjelölés és egyéb megjelölések sorához. A hetes pontban az is szerepel, hogy ezek nem csak mezőgazdasági termékek lehetnek, hanem szolgáltatások is, például turisztikai szolgáltatás. Hogy lehet ebben az összefüggésben egy szolgáltatást minőségi jelzéssel ellátni? Minden esetre a regionális együttműködés gondolata magában nagyon jó, A jelenleg ezzel kapcsolatos munka a tagállami szinten folyik, illetve regionális és helyi szinten. Ez helyes, ennek az erősítése helyes, és az elkövetkezendő költségvetési időszakban is jó lesz. Kérdésem lenne viszont, ugyanis van itt egy elvi meggondolás is a jelentésen belül, arról, hogy az együttműködés jelenlegi eszközeit fejleszteni kell. A jelentéstevő úr ezt úgy érti, hogy a jelenlegi eszközöket fejlesztük tovább, illetve hogy új eszközöket fejleszünk ki. Szerintem ez, ezen is érdemes elgondolkodni. Összefoglalva, jó ötlet az együttműködés ötletének felvetése, a horizontális együttműködés erősítése, a területi együttműködés erősítése, annak átgondolása, hogy milyen új lehetőségei lehetnének ennek, és hogy ezen belül nem csak az ipar, hanem a civil társadalom részvétele is fontos, hiszen gyakran a civil társadalom képezi a gerincét az ilyesfajta együttműködéseknek. De azt tovább kell pontosítanunk, hogy ez milyen módon történjen meg, És pontosan ez a hetes pont lesz majd véleményem szerint a módosítók legellentmondásosabb témája is. Tehát az, hogy hivatalos jóváhagyásra lesz majd szükség a bizottságtól a regionális minőségi márkajelzéssel kapcsolatban. Szeretném, hogyha jelentéstevő ezzel kapcsolatban még kicsit elmondaná a véleményét. Köszönöm szépen, Johansson kolléga. Klesz asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Az saját kezdeményezési jelentések nem törvényi hatásúak, de fontosak akkor is, és fontos témákról szólnak. Támogatom mindazoknak a véleményét, akik kérdés, megkérdőjelezték a jogosultságát, hiszen ha valamire nincs szükségünk, az pontosan új minőségi jelzések, vannak, van ebből már, ezekből már elég. Az a kérdés, hogy ezeket a már létező jelöléseket hogy tudjuk népszerűsíteni. A jó szándék nem mindig jelenti azt, hogy jó ötletről is van szó. Én úgy gondolom, hogy ez a saját kezdeményezésű jelentés rossz irányba venné el az európai helyzetet. Ezt erre Európának nincsen szüksége hiszen a jelenlegi eh, irány, amiben, amit most meghatároztunk, nagyon jó. Én elhiszem, hogy jó szándékkal készítette a jelentéstevő ezt a jelentést. Most meg kell találni azt a módot, amelyel a jelentés jó irányt tud venni, és eh, az benne levő jó gondolatokat tovább tudja vinni Természetesen vannak benne jó gondolatok, amelyeket át lehet venni, de amikor megnézzük ezt a hetes pontot, akkor ott viszont az Európai Bizottság szerepét próbáljuk meg megerősíteni. Az én régióm nagyon aktívan együttműködik az európai kezdeményezésekkel, és részt vesz az ember európai programokban. Vannak már ilyen kezdeményezések, és úgy gondolom, hogy ezek nem csak a mezőgazdaságot vagy az ipart foglalják magukba, vagy a turisztikát, vagy a kulturális területeket foglalják magukba, hanem mindent összefoglalnak, amely a Mózel vagy az Eiffeli területeken létezik. Tehát a politikától kezdve, a gazdaságon keresztül a turizmusig minden együttműködve, összefonódva működik tehát ebből a szempontból maga a jelentés jó, de kérem, hogy ne próbáljunk meg az európai jogszabályok túlbonyolításával ennél, ezen változtatni ami létezik, azt nagyon jó összehangolni, de kérem, hogy a hetes pontot semmiképpen ne támogassák, mert nincs annak értelme, hogy ezt európai szintre emeljük. Nagyon fontos, hogy a regionális megközelítés, a regionális szintű koordinálás legyen a hangsúly, és hogy ezt a régiókon belül próbáljuk meg megerősíteni. Ez, ez ellentmondásos és teljesen értelmetlen lenne, hogyha az, hogy, hogy európai szinten próbálnánk meg a régiók működését szabályozni. Tehát ami jó, ami már létezik regionális szinten és már működik azt ne próbáljuk európai szintre emelni illetve európai szintről szabályozni mert akkor tönkretehetjük a már jól működő regionális együttműködést. köszönöm. köszönjük szépen klász asszony. ezzel minden hozzászólót meghallgattunk. Most akkor a bizottságot kérdezem meg, hogy szeretnének-e hozzá szólni. A bizottság részéről szeretném hangsúlyozni, hogy a származás és a földrajzi jelölésekkel az Európai Uniónak már vannak olyan jelzései, amelyek különleges minőséghez kapcsolódnak egy származási helyükről, egy bizonyos régiókból. Az Európai Unió szintjén csak a földrajzi jelzések jelzik ezt a regionális különleges tulajdonságot. A származáshoz nem köthető jelzések, amely minden termék számára lehetséges. A vidékfejlesztési rendeletnek a 17-es cikkében is erről van szó. Ott a feltétel az, hogy ne csak egy régióra korlátozódjanak ezek a termékek, hanem minden termékre érvényes legyen. A bizottság elfogadott egy minőségi vagy regionális jelzéssel kapcsolatos jogszabályt 2010-ben, amely a tanúsítás, önkéntes tanúsítás módszereiről beszél, mind a mezőgazdaság, mind az élelmiszer termékekkel kapcsolatban. Ez egy iránymutatás, tehát van már ezzel kapcsolatban egy kommunikáció. Egy régió termékeire felhasználható a földrajzi jelzés, és hogyha egy új jelzést vezetünk be, az összekeveri a fogyasztót. Ez a regionális minőségi márka a különböző címkékkel kapcsolatos 34-es cikket az Európai Unió működéséről szóló szerződésben is megzavárná. Köszönöm szépen. Rendben van. Akkor a bizottság hozzászólása után megadjuk Andrió úrnak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretném megköszönni minden hozzászólónak az értékes hozzájárulását ehhez a vitához. A márka, amelyre én koncertoltam, az EU, a vidékfejlesztéssel kapcsolatos, tehát mezőgazdasági márkáról, jelzésről van szó. Mindenféle márkajelzést alkalmazhatunk manapság, de az nem lesz elegendő ahhoz, hogy e, a, egy ország összes területének, vagy az Európai Unió területének mind biztosíthassa ezt a márkát. Ezért hívtam le a figyelmet, tehát, hogy a, egy régiónak a szereplői megértsék azt, hogy minden mindennel kapcsolatos. Nyilvánvalóan a mezőgazdasági tevékenység eh, a legfontosabb, de ezt kapcsolni kell a szolgáltatási, a kulturális, a társadalmi kapcsolatok eh, tevékenységéhez. Lehet, hogy nem jól fejeztem ki magam, de nem találtam más eh, elnevezést, mint a regionális minőségi márkajelzést, eh, de nem találtam ennél jobb eh, kifejezést. Lehet, hogy lehet egy más kifejezést használni, hogy a zavart, a tévesztést elkerüljük. A kérdés az, hogy hogyan lehet olyan módszereket kitalálni, amely lehetővé teszi mindenkinek a saját területén a saját fejlesztését létrehozni. Léteznek már területi jelzések, akár akarja az ember, akár nem. Tulajdonképpen ez mind az, az eredeti jelölések kárára megy. Épp ezért szerintem nekünk elébe kell menni ennek a folyamatnak, és olyan keretelemeket, olyan módszereket javasolni, amelyek alapján e, az Európai Unió mindegyik területén e, e, megoldjuk ezt a helyzetet, és amely az eredet jelöléssel nem megy szemben, szembe. Lehet, hogy a kérdést másként is fel lehet tenni a hozzászólások alapján, tehát, hogy a vidékfejlesztés szempontjából lehetne felfogni ezt, hiszen a mi szakbizottságunk nem csak mezőgazdasági, hanem vidékfejlesztési bizottság is. E, tehát e, a, nem csak a második pillért vesszük e, figyelembe, és feltegyük magunknak a kérdést, hogy van-e szükség egy másfajta megközelítésre a mező, a vidéki fellépésekkel kapcsolatban. Ez nem egy egyszerű téma, ugyanakkor nem szabad elfeledkezni arról, hogy hogyan tudunk eh, mobilizálni, hogyan mozgosítani, hogyan tudunk szinergiákat kialakítani egy közös projekt körül. Ezt akartam mondani eh, elnök úr, és örülök, hogy tulajdonképpen ennyi gondolatot provokált ez az én kezdeményezésem, hiszen ez egy saját kezdeményezésű jelentés, és örülök, hogy a bizottság eh, képviselő is hozzá eh, szólt. Eh, ezzel kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy nem csak arról van szó, hogy léteznek már ilyen jelzések, hanem az, hogy szükség van arra, hogy hosszú táván milyen módon ö, ö, tudunk ezzel a kérdéssel foglalkozni, tehát nem csak a városi mobilitással kell foglalkozni. Köszönöm szépen. Köszönöm, kedves Erik. Nagyon érdekes volt ez az eszmecsere, és örültem, hogy visszatérhettünk a témához megnéztük, hogy hogyan tudjuk valahogy figyelembe venni az összes különféle érzékeny pontokat. Az utolsó napi rendi ponthoz érkeztünk, 11-es élelmiszer és takarmányjog, állategészségügy, állatjólét, növényegészségügy, stb. A különféle vonatkozó ellenőrzések és tevékenység, tevékenységek, ez a, az anyagnak a címe. Brita Reimers az előadó. Eh, no, momento, momento, Britta. Egy pillanat, mondja az elnök. Elnézést, Britta. Emlékeztetnek, hogy nem mondtam el a módosítók határidejét az Antriőféle jelentéshez. Ez a határidő a módosítóknak 2013. október 1-12 óra. Elnézést kérek, mondja az elnök. Akkor tehát vissza a Reimers jelentéshez, amint hallottuk tegnap is, az állategészségügyi és állatjóléti csomag valóban egy nagyon ö, fontos joganyag, megpróbálják modernizálni a vonatkozó szabályozást. Britának adom meg a szót, nem akarom húzni az időt. Ma találkozom lesz Matthias Grótével, a Környezetvédelmi Bizottság elnökével. Remélem, hogy olyan megoldást találunk, amely mindkét bizottság számára elfogadható. Köszönöm szépen, köszönöm mindenkinek, aki segítséget nyújtott ennek a nagyon fontos jelentésnek az összeállításában, tehát a hatásági ellenőrzésről szóló jelentésénről. A bizottság szeretné, hogyha az egész élelmiszerláncon keresztül biztostani tudnánk a minőséget és ez, modernizálás útján szeretné elérni egységestés útján a, jogalkotási aktusok egybe seventy 70, különböző jogszabályt szeretne 5 jogszabályba olvasztani, úgyhogy ebből is látszik, hogy milyen nagy feladat a csomag elkészítése. A bizottság a gazdálkodókra nehezedő bürokratikus terheket szeretné, illetve a termelőkre nehezedő terheket könnyíteni. Gazdasági okokból is a, szeretné az előírásokat egyszerűsíteni. Azon kívül az állatokat sújtó betegségek, illetve a növénybetegségek elleni hatékonyabb harcot is szeretnénk elérni, illetve azt, hogy az, a tagállamok felelős hatóságai minél pontosabban betartsák az előírásokat, minél jobban ki tudják, el tudják végezni az ellenőrzést, hogy meglegyenek az eszközei annak, hogy a fogyasztókat is és a vállalkozókat is meg tudjuk védeni a, káros, a kártevőktől, a betegségektől, és hogy minél jobban betarthassuk a minőségi követelményeket. A KKV-k vannak itt a legnagyobb veszélyben, és megpróbáljuk a KKV-k számára a, a díjakat könnyíteni, vagy el is törölni, annak érdekében, hogy az ő versenyképességük is javuljon javulhasson. A tagállamok nagyon átfogó ellenőrzési tevékenységét felelősek, tehát az erre fordítandó összegeket is rendelkezésre kell bocsátani annak érdekében, hogy ösztönző hatással legyen ez, hogy a, hogy a járványok ne tudjanak kitör, kitörni. Van egy fontos pont, amiről beszélnünk kell, mégpedig az, hogy a delegált aktusok száma mekkora legyen. Ugye 70 jogszabályról van szó, amelyet 5 jogszabályra akarunk most lecsökkenteni, és az, annak a meghatározása fontos, hogy a delegált aktusok hol és milyen területeken működjenek, annak érdekében, hogy a tagállamok kezében is meghagyjuk a megfelelő felelősséget az ellenőrzés terén, és illetve hogy a parlament szerepét se csönk, csökkentsük a díjszabásról is biztos lesz egy vita. A bizottság itt egy egységes, hatékony új rendszeret, rendszert szeretne bevezetni, ugyanakkor a szubszidiaritást sem szabad figyelmen kívül hagyni, tehát meg kell nézni, hogy a tagállamok költségvetése szempontjából megvalósítható-e ezeknek a díjaknak, ellenőrzési díjaknak a rendszere, vagy vannak-e olyan tagállamok, amelyek költségvetési szempontból nem tudnák ezt megvalósítani, és ahol régiókra kell osztani a rendszert. Nagyon széles körű a javaslat, amit én jónak tartok, de eleddig az élelmiszerlánc minősége, a higiénia és egyéb ellenőrzésekor tulajdonképpen a szállítóra koncentráltunk, most jobban beszeretnénk vonni a termelőket is, különösen a kapreform keretében alakult ez ki úgy, hogy a, ennek, ennek eszközével még, még biztosabbá tudjuk tenni a minőség ellenőrzést. A, az ellenőrzés tehát a tagállamok felelőssége, és amint mondtam, a 70 jogszabály 5-re való lecsökkentése hatalmas feladat, és az is nagyon nagy feladat, hogy azt hogy határozzuk meg, hogy majd a tagállamokban lehetővé le, lehető legyen, lehetséges legyen ezeknek a jogszabályoknak a az átültetés, hogy ezeknek alapján valóban javuljon a minőségellenőrzés helyzete. Fontos, hogy a tagállamok képes, képviselőivel jól átrágjuk ezt a szöveget. Nagyon vigyáznunk kell arra, hogy ne siessük el a dolgot, hogy megfelelő intenzív megbeszéléseket folytassunk, alaposan gondoljunk át ezt a kérdést, hiszen az elkövetkezendő évtizedekre vonatkozó jog, jogszabályokat készítünk itt elő. Köszönöm szépen mindenkinek a véleményét, és várom a kollégák hozzászólásait. Elnök, köszönöm szépen, Britta. Ranszkaszi úr kért szót. Nos, Reimers asszony álláspontjával kapcsolatban. Igen, igen, akarjuk ezt a jelentést, de, mert vannak de felvetéseink. A hatály, az alkalmazás hatály ugye 12 ágazatra terjed ki, ugyanakkor meg kell vizsgálnunk, hogy a biogazdálkodás a földrajzi eredetvédelem kérdései vajon szerepelnek-e a jelentésben, vagy nem. Aztán a hatósági ellenőrzések témáját is jobban meg kell vizsgálni, mert ahogy így most szerepel, ez nem elég egyértelmű. Végül pedig törölnünk kell a fejezetet, amelynek címe egyéb nem hatósági ellenőrzések úgy tűnik, hogy a bizottság ismét megpróbálja kiterjeszteni a delegált és végrehajtási aktusok területét, több hatáskört akar magának. Úgy tűnik, hogy kicsit túl akar nyúlni a saját illetékességi jogkörén. Egyébként számos példa volt arra, hogy az Európai Bizottság megpróbálta valahogy kiterjeszteni a hatását a delegált aktusokra, meg a végrehajtási aktusokra, ezzel csökkentvén a miénket. Aztán az adózás vonatkozásában itt azt látom, hogy az adót közvetlenül az egészségügyi hatóságoknak kéne kivetni. Ez szerintem támadja a meglevő nemzeti rendszereket, hiszen jelenleg ugye a pénzösszegek begyűjtéséért az adóhatóság a felelős. Mindenképpen védenünk kell a, az adóhatóságoknak a hatásköreit és hát az export kérdése is fontos. Itt nagyon komolyan figyelembe kell venni a szubszidiaritás elvét. A bizottság bele akar nézni a harmadik országok felé irányuló export vizsgálati tevékenységébe is. Köszönöm, mondja az elnök. További hozzászólót nem látok, úgyhogy megadom a szót a bizottság képviselőjének. Tessék, uram, ön a szó. Elnök úr, köszönöm a szót. Két észrevételt tennék itt most csupán vagy az első, a lényegi hozzászólásom, az, hogy a jelentés tervezet, ami itt van, ez nem nullából született, ezt nem az űrből hoztuk létre, hiszen már létezik a jogszabály a, a hatósági ellenőrzésekről, ez a 2004-es AD számú rendelet, ez tartalmazza az illetékes hatóságok felsorolását, amelyek a hivatalos ellenőrzéseket végzik, és a díjazást is. Ez, ez számomra agályos, hogy a jelenlegi jogszabályok alapján a díjak tulajdonképpen csak az adott ágazat által kivetendő díjakra vonatkoznak, a javaslat e tekintetben azt szeretné elérni, hogy egyenlőek legyenek a vers, versenyfeltételek, és más élelmiszer ágazat beli gazdálkodókat is egyenlően terheljenek ezek a költségek. A, az anyag nem harmonizálja a kivetendő díjakat, de kimondja, hogy az életékek, illetve díjak a költségek alapján kerülnek majd kivetésre. Ezek országonként, ágazatonként e, eltérőek, tehát tagállami szinten is eltérések lesznek. Aztán a biogazdaság, földrajzi e, eredetvédelem, stb. Ezeket az anyag taglalja, ezt kezeljük. Itt a legfontosabb legfontosabb változtatás az, hogy a hatósági ellenőrzések rendelet szabályozását nagyon tág értelemben koordinálja, tehát a primér termelés, a marketing és egyéb, tehát a jövőben az összes ágazatot ugyanaz a szabálygyűjtemény fogja leszabályozni a feltalmazáson alapuló jogi aktus. Itt van egy fontos elem, egy új elem, ami a jelentés tervezetben van, hogyha konkrét szektorális hatósági ellenőrzésre van igény, ezt szabályozza az új tervezet. Elmondanám. Volt egy szükséglet, erre akartunk válaszolni az anyagban. Vannak specifikus, konkrét területe, például a hús e, ellenőrzés, vagy a biotermés, e, vagy a földrajzi eredetvédelem alatt álló termékek. Itt egységes szabályozásra van szükség, amelyek leszabályozzák, hogy a tagállamok, illetve a régiók hogyan e, fogalmazzák meg a saját vonatkozó helyi szabályaikat. Így hát a jelentés számos fontos javaslatot tartalmaz, amelynek révén felhatalmazást szeretne kapni, hogy a különféle ágazatok eltérő szükségleteit egyformán kezelje, mert ez a szabályozás egységesít. Köszönöm, itt abba hagyom elnök úr. Köszönöm szépen az, e, e a bizottságnak. Most akkor visszakapja a szót Brita Reimers emlékeztetek rá, hogy a vonatkozó módosítók benyújtásának határideje november 11-12 óra. Äh, Köszönöm szépen a megjegyzéseket. Úgy gondolom, hogy elég időnk lesz majd arra, hogy összeüljünk, és a legfontosabb problémákat megbeszéljük, mit tudunk támogatni, mit nem. Közös célunk az, hogy az élelmiszerláncban sokkal nagyobb legyen a biztonság, az ellenőrzés biztonsága minél nagyobb legyen. Tudjuk, hogy az állatbetegségek és a növényi betegségek pontosan akkor válnak problémává, amikor az egyes tagállamok között exportáljuk a termékeket, tehát minden tagállam, tagállam számára fontos az ezek elleni küzdelem. A különböző intézkedésekről vitát kell tartanunk annak érdekében, hogy egy okos, jó véleményt tudjunk kialakítani ebben az ügyben. Köszönöm. Bene, grazie Britta. Köszönjük szépen, Britta. Tehát a módosítók benyújtásának határideje november 11 és december 17-én foglalkozunk vele legközelebb. Hát véget ért a napi rendünk. Ugyanis szeptember 30-ra elhalasztottunk néhány napi rendi pontot, tehát akkor ez a mai ülés vége. Ma háromkor a koordinátorok ülését kezdjük, és négykor pedig a bizottsággal folytatunk egy háromoldalú megbeszélést. Ezzel bezárom az ülést, és szeptember 30-án találkozunk, és akkor lesz majd végső szavazás.